Okay, then we open up uh, the meeting. We are on item number... Rendben, akkor folytatjuk az ülést. A tizedik uh, napirendi pontnál tartunk. Az Európai Unió és az Akácsi uh, országok közötti partnerségi megállapodásról beszélünk, és tisztelt képviselők, most szavazni fogunk. A bizottsághoz intézendő szóbeli kérdésről, az új partnerségi megállapodásról az Európai Unió és az Afrikai, Karibi és Csendes óceáni csoportosulás között készen áll mindenki a szavazásra. Na, ezért kérdeztem, még adok egy percet, hogy felkészüljenek. Okay, we are three different. Rendben. Yeah. Okay, since they are this... Rendben, mivel a kártyákról beszélünk, most egy szavazással fogjuk kezdeni, és utána szavazunk a bizottsághoz intézendő szóbeli kérdésről, amelynek témája az Európai Unió és az Akácsi országok közötti megállapodás. És ezután fogunk szavazni a tanácshoz intézendő szóbeli kérdésről, és utána az állásfoglalás tervezetről, tehát három részre fogjuk osztani a szavazást. Világos? We start with the Commission. It's very difficult to understand. Sorry. Uh, we start with the Commission. Correct. All right. So first Commission. Tehát először a bizottságról fogunk szavazni, utána a tanácsról, és utána az állásfoglalásról. Perfect. Almost everybody seems happy. Rendben úgy tűnik, hogy már majdnem mindenki elégedett. Nagyszerű. Akkor el is kezdhetjük. Perfect. Uh, then we start. Uh... Tökéletes, tehát akkor el is kezdjük. Az első bekezdéssel ki támogatja ezt? Első módosítás, első bekezdés. Ki van ellene? Tartózkodás? Ezt meg kell nézzük elektronikusan. Tehát megnyitom a szavazást. Rendben, lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk 14-jel 7 ellenében. A második módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, én azt mondanám, hogy ezt elutasítottuk. Jó, megfelel? Akkor a harmadik módosító következik mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elutasítva? Akkor nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 11 szavazata, 10 támogató szavazat ellenében. Négyes módosító, ki van mellette? Elnézést mondja az elnök, nem kell a négyesről szavaznunk. Akkor az ötödik módosító következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt mondanám, ezt elfogadtuk. Hatos módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt mondanám, elfogadtuk. Yeah. And then we have the... És utána név szerint szavazunk elektronikusan. Tehát most mellett ellene is tartózkodni lehet szavazáskor. And let me see. We're missing we are missing three more. Two, Two more, please. Now everybody's voted. Mindenki szavazott. 8, 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadtuk. Most a tanácshoz intézendő szóbeli kérdésről fogunk szavazni. Az egyes módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt mondanám, elutasítottuk. Jó. Kettes módosító, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva, én azt mondanám. Jó, elutasítottuk. Négyes módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Ötös módosító, ez azonos, tehát ezt kihúzhatjuk. Utána név szerint fogunk most szavazni, megnyitom a szavazást. Yes, we close the vote. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Tehát 19 szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Most a, az állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, és itt most elég sok mindenről kell szavaznunk, tehát a 12-es módosítóval kezdjük, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 13-as mellette? Ellene? Ellene? tartózkodás. Azt hiszem, ezt most meg kell nézzük. Tehát megnyitom a szavazást. Tehát lezárom a szavazást és 12 ellenszavazattal, 9 igen mellett elutasítottuk. Yeah. Then we go to compromise. most a hármas kompromisszum következik, ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most a 17-es következik. Tehát 17-es módosító mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítva? 18-as módosító mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Azt mondanám, ezt elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítva. 20-as mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadva. 21-es mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de nézzük már csak, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 23-as módosító mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 24-es. Első részről szavazunk először, mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Ezt most ellenőriznünk kell, nem tudom megszámolni. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk 12 szavazattal, 90 leszavazat mellett. 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Aztán a négyes kompromisszum következik. Ki van mellette? Köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük, csak hogy biztosak legyünk benne. 37-es módosító. Lezárom a szavazást elfogadtuk 12 szavazattal, 8 ellen szavazat mellett, egy tartózkodással. Második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 45-ös módosító következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Megnézhetjük ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 45-ös módosítóról szavazunk. Nyitva van a szavazás, most lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 12 eh, eh, szavazata, 6 nem és 3 tartózkodás mellett. 46-os módosító következik, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A preambulum következik, hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt meg kell nézzük elektronikusan, nyitva van a szavazás. Köszönöm, lezárom a szavazást. Kilenc mellette, kilenc ellene, három tartózkodás, tehát ezt elutasítottuk. Elutasítottuk tehát ötös módosító. Valakinek kérdése van? Igen. Mert a plenárison is megtörténik néha, de ha egy módosítóról van szó, ha szavazat egyenlőség van, akkor azt elutasítjuk de a preambulum bekezdésnél ez nem ugyanaz a helyzet, mint a bekezdéseknél, tehát ott, hogyha egyenlő a szavazatok száma, akkor azt el kell fogadni. Tehát itt nincsen többsége az elutasításnak, tehát ezért ezt el kell fogadni. Nem vagyok benne egészen biztos, de azt hiszem, hogy tehát ismétlem, amikor szavazategyenlőség van egy bekezdés esetében, akkor azt ott el szoktuk fogadni. Rendben, a titkárságnak adom meg a szót. Azt hiszem, hogy itt félreértés van. Itt a preambulum bekezdések módosításáról szavazunk, nem az eredeti preambulum bekezdésről szavazunk, tehát ez még mindig egy módosító, tehát ugyanazt a szabályt kell alkalmazni, amit ön is mondott, tehát a szavazat egyenlőség esetén ezt el kell utasítani. Igen, hogyha módosításokról van szó, akkor persze el kell elutasítani, hogyha szavazat egyenlőség van. Én azt hittem, hogy itt most a preambulum bekezdésről szavazunk, elnézést. Tökéletes, akkor mindenki elégedett, mehetünk tovább. Az ötösről van szó, tehát ki támogatja ezt? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, lehet, hogy tévedek, úgyhogy nézzük meg. Tehát a 9-es módosítóról beszélek. Megnyitom a szavazást. Rendben, mindenki szavazott? Jó, akkor ezt elfogadtuk. 14 hét arányban. Tízes következik, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Ellenőriznünk kell, elnézést. Megnyitom a szavazást. Még egynek kell szavaznia, akkor lezárom. És ezt elfogadtuk 13 hét arányban. 11-es következik, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most az egyes hivatkozás következik, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes, mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig a név szerinti szavazás következik, tehát megnyitom a szavazást. I think we have one more we're waiting. Yeah, now everybody's voted. Close the vote. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Rendben. Kitűnő. Thank you. Okay, then I uh, continue. Rendben. Folytatom. A 11-es napi rendi pont következik. Az adhok delegáció az ENSZ magas szintű párbeszédében New Yorkban um, szeptember 23-24-én. Kedves kollégák, nagyon érdekes volt a szavazás, de kérek uh, mindenkit, hogy figyeljen parlament első alelnökével, meg Génész asszonynal volt alkalmam társelnökölni a magas szintű párbeszéde. A devet tagjai egy nappal meghosszabbították a missziót, és mindez, kérek mindenkit, hogy legyen csöndben, ez lehetővé teszte azt, hogy hogy a nők elleni, eh, lányok elleni erőszak eh, témájában tovább lépjünk, illetve eh, a Kolumbia Egyetemen a fenntartható fejlődésről is beszéljünk, az SDG kapcsán. A DEVE és az MV tagjai között a csúcson minden delegátus megjelent a program kapcsán. Ez egy kihívás volt, találkoztunk Anderson asszonynal, Ilan Esing Steiner úrral, illetve TAK világbanki alelnökkel, az UNICEF és a WHO alelnökeivel, illetve 24 éghajlati kop, a UNFCC ügyvezető igazatásával. Michael Bloomberg úr ebédet adott, Részt vettünk ezen kívül egy nagyon élénk eszmecserében, a regionális, lokális egységek képviselőjével, és mind Európát, mind déli részt képviselték a bizottsági alelnökkel, Timmermanszal is találkoztunk, illetve Stiliniádis biztossal. A bilaterális üléseken hangsúlyozása került, hogy nagyon fontos, hogy az EU vezető szerepet töltsön be, illetve hogy unilaterális megközelítés kerüljön alkalmazásra. Néhányan úgy gondolják, hogy ennek a szerepnek a betöltésében az EU túlságosan hezitál. A pozitívumokat eh, tekintve nagyon sok résztvevő érzékelte a nyomást a közvélemény részéről, a felépéseket eh, illetően, És Timmermans biztos a Green Deal-t a következő MFF-be és bele szeretné venni. Jeffrey Sachs professzor úrral is találkoztunk a Columbia Columbia Egyetemről. Fontos, hogy az Európai Unió ne számítson túlságosan az USA-ra, viszont nagykövetünk arra bátorított, hogy azért ne adjuk fel az USA-t, mint hosszú távú partnert, ha ki szeretnének egészíteni ebben a nagyon hosszú briefingben, akkor parancsoljanak. Először eh, Hildegár Bentele kap szót a néppárt képviseletében, majd Udo Bullman. Köszönöm szépen, Thomas. Az összegzést azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes látogatásunk volt, és egy kicsit tudó nevében szólok, ha azt mondom, hogy eh, a hozzáadott érték az volt, hogy két szakbizottság ugyanazon az eseményen vehetett részt, tehát a fejlesztés és a környezetvédelem kérdéseit együtt tudtuk kezelni, és a COP 25 delegáció is az MV-ből, illetve a DEV-ből fog összeállni, hogyha a fenntartható fejlesztési célokat horizontális kérdésé akarjuk tenni, akkor fontos, hogy a parlamenten belül máshogy szervezzük meg a munkát, kollégákon keresztül nagyon fontos a kapcsolatok létesítése és a szakbizottsági munka jobb megszervezése. Nem csak személyes szinten, hanem tartalmi szempontból is nagyon fontos volt mindez, és éppen ezért fontos, hogy mindez a jogalkotási időszak elején valósulhatott meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó indítás a jövőre nézve. Udo Bulman, SND. Én valami hasonlót szerettem volna mondani, az összegzés kitűnő volt az elnök úr részéről. Ön a megbeszélések legdöntőbb elemeire hívta fel a figyelmet, nem volt könnyű ezt a látogatást megszervezni, hiszen láttuk azt, hogy mennyire elfoglaltak az érintettek. Éppen ezért én gratulálni szeretnék az elnök úrnak, a titkárságnak, azért, hogy ennyire kitűnően szervezték meg a találkozót, a munkatársaink 24 órában dolgoztak, és megpróbálták kielégíteni az összes tartalmi és kommunikációs igényünket, kérésünket. Köszönjük szépen ezt, köszönjük szépen a titkárság nevében, és a saját maga nevében is ezeket a kedves eh, dicsérő köszönő szavakat. Bild, Dominik Bild képviselő következik idén. Köszönöm, elnök úr. A nem, az ENSZ utolsó közgyűlése több eh, ígérettel zárult, és ez különösen igaz a környezetvédelmi kérdésekre, ahol nagyon hiányos bizonyos terminusok definíciója, ami a zöld beruházásokat illete, a greenwatching gyakorlata, Itt tudunk olyan beruházásokról, amelyeknek nem kellene megvalósulniuk, és mégis megvalósulnak. A zöld kötelezettség vállások Kínára is vonatkoznak. A fejlődő országokban a, a szénnel működő erőművek száma sokasodik, Bosznia-Hercegovinában is. Az Európai Unió nem tud egyedül fellépni ez ellen, A környezetvédelmi vállalások nagyon gyakran a nemzetközi ígéretekben merülnek ki. Nagyon fontos, világos, átlátható és mindenki számára egyenlő standardokat kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Ez inkább egy politikai jellegű megjegyzés volt az éghajlati vita keretében. Félix Fernández Só kollégának adom meg a szót a DEFCO képviseletében a bizottságtól. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a DEVE és MV tagjainak látogatását. Néhány képviselő említette azt, hogy ez egy nagyon érdekes látogatás volt, és ö, reggeltől estig dolgoztunk különböző hatóságokkal találkoztunk, illetve együtt dolgoztunk velük, és az EU a delegáció, a titkárság, azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére végezte a munkáját. A delegáció vezetőjének köszönetét külön szeretném itt továbbítani. Megbízott bennünket ezzel az DEVE, az ember az Európai eh, Parlament delegációja kitűnően képviseltette magát, és nagyon fontos ez a munkamódszer, amikor a, eh, az ENSZ beli munkáról és a közgyűlés, az ENSZ közgyűlések munkájáról van szó. 2030-as eh, agenda ugyanúgy vonatkozik az ENSZ-re, mint ránk, éppen ezért fontos, hogy mindenkivel szemben ugyanolyan szigorúak legyünk. Természetesen sok esetben, ahogy néhányan erre emlékeztettek is, igen, sürgős a fellépés, gyakran több a felhívás és a tényleges cselekvés kevesebb. Ami az éghajlati kérdéseket illeti, várjuk a COP25 madridi találkozóját, majd a COP25 találkozóját Glasgow-ban 2000 2020-as az az év, amikor a nemzeti hozzájárulásokról be kell majd számolni. Ez nagyon fontos lesz a parlament, belső és külső szempontból is szoros figyelmek követjük ezt a folyamatot, és a bizottság természetesen e, kész e, mindenek e, magyarázatára a Grindel kapcsolatos válaszok, amelyeket a bizottság elnök jelöltje bejelentett, szintén fontosak. Az Európai Unió jelentős számban képviselteti magát nem csak a parlament, hanem biztos bizottság részéről, és nagyon fontos a szeptemberi um, első ciklus befejezésénél várható elemzés kialakítása, megvárjuk majd a második ciklust, illetve kiterül, hogy mi történik az Agenda 2030 az elközgezendő négy évben az ENSZ-ben, és az ENSZ tagországok hogyan folytatják nem csak a felelősségvállalások teljesítését, hanem a beszámolást is. Hangsúlyoznám a reporting jelentéstevés fontosságát. A hét végén a fejlesztés finanszírozása is következik, hiszen olyan dolgokról beszélünk, amelyek a világot mozgatják, és azt gondolom, hogy itt egy új kezdeményezést is sikerült e-, elindítani. Reméljük, hogy mindez a következő évben eredményre vezet majd összefoglalva. A bizottság is úgy érzi, nem csak a csúcs találkozó kapcsán, hanem azt is tekintve, ahogy együtt dolgoztunk, elégedettek vagyunk, és a kollégák nagyon pozitív hozzáállással viseltettek a munka során. Köszönöm, Michael Heard. Elnézést, hogy korábban nem értem ide. A perces finanszírozása ezzel kapcsolatban a magánforrások, a hazai források, az innovató finanszírozás mechanizmusok kérdése is felmerül, de ennek, a, e, hivat, de ennek nagyon fontos rész, hivatalos része a fejlesztési támogatás, és az Európai Unit azzal vádolták, hogy nem mindig e, követik szavakat, tetteket, és e, ez még mindig így van. Az Európai Unió és a tagországok a 7%-os célt még mindig nem teljesítik a hivatalos fejlesztési segítségnyújtásban. Nem tudom, hogy ezt a kérdést szintén felvettették-e, vagy pedig a, a bizottságunk ezzel szeretne foglalkozni. Második kérdésem a szénlábnyomat New Yorkba egy több bizottságú delegációt küldött, repülőgépen érkeztek, nem tudom, hogy ült-e valaki a jakton Greta Thunberg-el. Lehet, hogy arról is el kellene gondolkoznunk, hogy milyen alternatív módjai vannak annak, például a telekonferencia egy ilyen lehet, hogy részt vegye mindenki ezeken a nemzetközi konferenciánkon, és a több bizottságból álló delegációk, akik mind repülőn utaznak, hát nem biztos, hogy ez a megfelelő utazási módozat. Köszönöm. El szeretném mondani, hogy az én benyomásom a találkozók kapcsán, illetve az Európai Unió elvárásai kapcsán, kérem a tagokat, ha nem értenek egyet, szóljana. A találkozókon mindenki arra azt pontosított, hogy az Európai Unió szerepét erősítse nemzetközi együttműködésben, a Párizs megadás kapcsán eh, nincs támogatás az USA részéről, és úgy tűnik, hogy a, a munka egy igen koordinált volt. Én értem az ön kérdését, és természetesen beszélhetünk arról, hogy eleget teszünk-e, szemmel láthatóan nem, és mi az, amit még meg kell, hogy tegyünk de hogyha az ülésen szerzett benyomásaim alapján nyilatkozom, akkor nem volt túlságosan sok kritika az Európai Unióval szemben az ülések sokán, inkább arra bátorították az Európai Uniót, hogy a vezető szerepet vállalja, próbál meg példát statuálni. Amikor a szénlábnyoltról van szó, a delegáció számáról, erről természetesen beszélhetünk, több a missziónk és lesz a jövőben, szakbizottsági missziónk, és mindig lehet arról beszélni, hogy mennyire fontos a részvétel, vagy éppen a nem részvétel. Ha hát személyes megjegyzésemnek is hangot adhatok. Természetesen vannak olyan ülések, amelyeket máshogy is le lehetett volna bonyolítani, de vannak olyan ülések, amelyeken egyszerűen ott kell lenni, és természetesen számos találkozunk, hogy számos személlyel, illetve az informális viták, amelyek az ilyen jellegű eseményeken sorra kerülnek, szintén fontosak voltak. Etiópiába is ellátogatunk, volt ott egy missziónk, ezek a típusú látogatások um, úgymond elkerülése. Nagyon nehéz, hiszen fontos ott lenni a helyszínen, de természetesen az ön által említett kérdésekről el kell gondolkodni. A második felvetés a bizottsághoz szólt inkább, ugye, hogyha jól értettem. Just a reminder that... Uh, Csak egy emlékeztető, hogy a nemzeti parlamentek képviselőivel a fejlesztés finanszírozásról szóló ülést meg kell, hogy beszéljük. Ez összefügg a polvud kérdésével a 0,7% témájában. Jó, tökéletes. Akkor van-e még egyéb kérdése a képviselőknek? A bizottságnak nincs további megjegyzése, Hilliger, csak annyi, hogy a karbon lábnyom miatt nekem is volna kérdésem, ha nem kompenzáljuk ezt semmivel, mert vannak erre lehetőségek, hogy a légi utat kompenzáljuk. Tehát ezt, ezt akkor oldjuk meg, és még egy dolog, csak zárásként egy ilyen csúcson több szereplő is részt vesz, hatalmas volt ez a csúcs, nem csak az államok voltak képviseltetve, hanem a civil szervezetek is, meg volt a saját úgymond népi gyűlés is idézőjelben, talán a parlamenti képviselőknek is kellene külön találkozni, hogy ne csak a kormányok tárgyaljanak egymással, és ez itt nagyon jó volt, hogy most például a norvég delegációval is nagyon jó eszmecserét tudtunk folytatni, őszintén nyíltan beszélhettünk arról, hogy hogyan lehet az adófizetők pénzét úgy befektetni, hogy az átmenet működjön. Szerintem ez hozzáadott érték volt. ez volt az egyik előnye, vagy ez, volt, ez mutatta azt, hogy a mostani csúcs más, mint a korábbiak. Most ugye 60 állam az ensz a saját üzenetét meg is fogalmazta, nem vártak a lassúakra, lassabbakra, hanem ők megállapodtak, és azt mondták, hogy igen, mi a nemzeti intézkedéseinket meghozzuk, előrelépünk, a többiek meg majd követhetnek bennünket, tehát szerintem ez is eltért a múltbeli csúcsoktól. Köszönöm szépen. Én már mondtam a titkárságnak, de még egyszer elmondom, nagyon jó volt ez a delegáció, rengeteg találkozón vettünk részt, de azt is el kell mondanom, hogy többet kellene találkoznunk olyan emberekkel, akik százszerzalékban segítik az EU-t, tudják a, az EU álláspontját képviselni, tudnak kampányolni, mert nagyon sok helyen jelen vagyunk. Fontos tehát, hogy a tanács is és mi is ugyanazt a dolgot mondjuk. Akkor a fenntartható fejlődési célokhoz majd, célokra majd visszatérünk és persze könnyebb lesz a dolgunk, hogyha feláll az új bizottság, akkor most a külügyi bizottsággal megtartott együttes ülésre menjünk át, és addig itt ebben a teremben